Oder soll es zusätzliches frisches Geld für die europäische Bildungspolitik geben? Dankeschön. Herr Kollege Paul schmidt Vizepräsident des Parlaments. Bitte schön. Tisztelt miniszter úr, azt mondják, a puding próbálja, ha megeszik, az angol mondás szerint. Valami hiba lehet az európai oktatási rendszerben, hogyha a friss diplomások 30-40 százaléka nem tud elhelyezkedni ezt Vasziliu asszony is megerősítette a legutóbbi meghallgatáson, hogy nagyon nagy a munkanélküliség az önök országában is a friss ö, diplomások között. Én nem tudom, hogy ez az oktatás általános minőségének tudható be, nem tudom, hogy ez a bolonyai folyamat csődje, vagy egyszerűen elmegy egymás mellett az oktatás és az élet maga, ha úgy tetszik a társadalom, ha még szűkebben veszem a piac. Szeretném, hogyha erre keresnék a választ, talán a bolonyai folyamat megvizsgálásánál, talán az, hogy erősíteni kéne a felsőoktatás teljes szisztémájának és a gazdaságnak a kapcsolatát. Señor ministro, permítame que en su materna eh, eh, eh lengua materna, yo darle la bienvenida y desear muchos éxitos y suertes en su tarea como trabajando tan importante tarea. Muchas gracias que ponen la educación en el corazón de la estrategia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 και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για τα franchising ε, γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. It's your turn. Yo, yo creo que efectivamente los idiomas es un déficit que muy claramente en algunos países muy singulares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 Úgy gondolom, hogy ebből a témából nekünk azzal a résszel kéne foglalkozni, ami a kultúrára vonatkozik, és ami a, ami a kultúrának lehet majd áldása a digitális forradalom, ha úgy tetszik, révén, de úgy látom, hogy ebben Európa nagyon le van maradva vetétársaival, elsősorban Amerikával és Japánnal szemben. Az amerikaiak találták fel, hogy hogy lehet kis, kis tárolóba óriási mennyiségű zenét tárolni, és nem csak könnyű zenére gondolok, hanem komoly zenékre, amire igen nagy szükség lenne, hogy a fiatalok hallgassák, az amerikaiak találták ki, hogy hogy lehet könyvet olvasni, letölteni értékes tartalmakat. Azt látom, hogy a repülőutazásom közben minden második, most már amerikai utasnak a kezébe egy könyv van. Egy elektromos könyv van, ami, amit az értékes perceit használja olvasásra. Úgy gondolom, nekünk ezzel kéne foglalkozni, a saját területeinken ilyen kutatásokat folytatni, hogy az európai zenét, az európai kultúrát a, az új digitális eszközökön keresztül hogyan lehetne még jobban terjeszteni. Ezt úgy mondanám, hogy az európai kulturális örökséget. A, a, nagyon le vagyunk maradva azon a téren is, hogy különbözőek a fejlettségek. Lomhák vagyunk, bürokratikusak vagyunk, és 27 országban 27 féleképpen kezeljük ezt a dolgot. Tehát az, hogy mi a Google-lel versenyezzünk, arról már régen lemondhatunk, viszont meg lehet teremteni egy európai digitális identitást, amit elsősorban én ebben a körben a kultúra terjesztését proponálnám, és ilyen irányú kutatásokat vagy fejlesztéseket javasolnék. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Ich werfe mich dann selber in die Reihe der Fragenden oder Diskutierenden einreihen. Also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 Eh, tafel te leggen.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 Ich möchte jetzt die Kollegen bitten, noch eine Bemerkung zu machen. Maria Badia-Kutschek. Gracias. Bueno, agradecer al señor Vélez este proyecto de opinión uh, y algunos comentarios que, si tengo tiempo, me gustaría